And... Köszönöm szépen, kezdjük meg a munkát. A napi rendet elfogadottnak veszem, úgy látom, hogy nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzése senkinek. A következő pontunk a május 11-i, 2017. május 11-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Úgy látom, hogy ezt is elfogadottnak vehetjük. Jönnek az elnök közleményei, de a mai napon nincsenek elnöki közlemények. És rögtön rá is térünk akkor a negyedik napi rendi pontunkra, ami a Nemek közötti egyenlőség az uniós média ágazatban című meghallgatás. Szeretném sok szeretettel üdvözölni a résztvevőket, különösképpen a vendégeinket, szakértőket, akik nagyon hasznos információkkal szolgálnak majd a mi számunkra. A 95-ös platform már hangsúlyozta, hogy milyen fontos a média és a nők közötti kapcsolat, és a nők részvétele a média szektorban, a magasabb beosztásokban továbbra is alacsony hogyha megnézzük azt, hogy a mai világban a globális kommunikációnak milyen hatása van, akkor azt látjuk, hogy ezt nem lehet alulbecsülni. Tehát hozzá kell járulni a nemek esélyegyenlőségének erősítéséhez a médián keresztül is, sokkal inkább, mint bármikor. Ez a meghallgatás tehát azt fogja megvizsgálni, hogy a nők jelent, jelenléte a médiában, az újságírásban, a döntéshozatali pozíciókban, a médián belül hogyan változtatja a szervezeti kultúrát. Felmerül a nemi sztereotípiák kérdése is a médiában, ezt is meg fogjuk ma délután vizsgálni, illetve a tendenciákat és változásokat a nemek esélyegyelőségének szempontjából a média szektorban. Meg kell tehát vizsgálnunk, és meg is fogjuk tenni az ágazat alakulását, illetve azt, hogy ez a két tényező hogyan hat egymásra. Hasznos információkkal szolgálhat majd ez a meghallgatás a készítendő jelentésünkhöz, amelynek ugyanez a címe. Az előadó pedig Mihály Sojtrova asszony, aki sajnos nem tudott ma itt lenni velünk, azonban videó üzenetet küldött a szakbizottságnak, amelyet most majd be fogunk játszani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 Uh, thank you very much uh, to uh, Reporter Köszönöm szépen, és Sojdrova asszonynak is köszönöm szépen a Köszönjük szépen a figyelmet tehát, és már is a szakértőinknek adjuk meg a szót ezután a rövid üzenet után. Elena Varsová az első, aki Prágából érkezett a Károly Egyetemről, média szakértő, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Výzkumnou a teoretickou perspektívu. Köszönöm szépen a kutatási területen és az elméleti perspektívát tekintve szeretném bemutatni akadémiai szempontból a kérdéskört. Ezeket az aspektusokat kibontani. a Gender Studies szempontjából vizsgálom a kérdéskört, illetve a média tanulmányok interdisziplináris ötvözésével, vagy a gender media studies szempontjából. Nem látszik az előadásom, remélem, hogy majd mindjárt fog. Addig mondom tovább. a feminista teória, a gender teória és a médiatanulmányok disziplinái mind-mind saját módszertannal vannak felszerelkezve, és sajátságos kérdéseket vizsgálnak külön-külön is. Shall I continue? Yeah. Okay. <laughs> Uh, takže každý z těch oborů, genderová, mediální studi- eh, genderová studia i mediální studia, má vlastně specifický přístup k tomu. Tehát a gender tanulmányok és a média tanulmányok saját módszertannal és kutatási stratégiával foglalkoznak, és mind-mind a saját szempontjából kutatja a kérdéskört, és új ismereteket tár fel. Nem lehet a gender kérdés a többi, ahogy a média tanulmányok és szociokulturális, szociodemográfiai aspektusai is vannak mindennek, és a gazdasági társadalmi összefüggéseit is kell vizsgálni mindezeknek. Miben áll a sajátsága ennek a Vannak sajátságos szerzeti struktúrák a média intézményeknél, amelyek meghatározzák ennek a koncepciónak a meghatározását. A média produkció, médiagyártás folyamatában azt kell látni, hogy milyen hatásai vannak a média tanulmányoknak és a médiumok működésének a társadalomban. Ez ugye naivon azt gondolni, hogy a média hatása mindenható, de tényszerű, hogy a szaktudományok vizsgálata szerint vannak olyan tényszerű megalapítások, amelyek mutatják és bizonyíthatóvá teszik hogy a média milyen hatással van a közvéleményre, és általában a társadalomra. Egyre gyakrabban elhangzik az, hogy a médiumok saját publikumuknak készítenek csak termékeket, és teljesítik az elvárásokat, mint sem alakítanák ezt. Tehát azt adja a média, amit várnak tőle, nem igyekszik módosítani az elvárásokat vagy a közizdést. Mivel foglalkozunk a médiatanulmányok területén? Elsősorban szeretnék néhány szóban ezt bemutatni most. Néhány számadattal megvilágítva. A gender média tanulmányok a, egyrészt vizsgálják, hogy milyen mértékben dolgoznak nők a média területén, riporterként, műsorkészítőként, hogy munkahelyeken, milyen arányban. A legutóbbi Global Media Monitoring Project, GMMP felmérése szerint egyébként 5 évenként mér. 2015-ben egy alapmódszertan szerint összevetető módon méri ezeket az értékeket. Tehát a legutóbbi a számadatok szerint egy konkrét napon, egy mintanapon 37%-a készült a műsoroknak nők részéről, tehát a, ugyanakkor a nő moderátorok különösen a televízióban túlreprezentálják a nemek arányát. Itt két tényezőt kell látni, vizsgálni a gender, illetve a kor, tehát a nem és a kor tényezőit akkor azt külön vizsgálhatjuk aztán a digitális műsorkészítés, éppen közlés tekintetében 42 százaléka az, a híreknek nők által szerkesztett műsor vagy termék. Tematikus megosztás is vannak, vannak férfi és női témák, amilyen vannak kemény és úgynevezett nőies témák. A nagyon fontos témák inkább férfiasak, a kevésbé fontosnak ítéltek, gyakrabban nők által közvetettek. Tehát, mint mondtam, a tematikus megosztásban, megosztásban is van egyfajta nemi jelleg, és ebből kiderül, hogy a nők a, csak egy harmadát adják, hogy készítik a, a úgymond kemény vagy fontosnak minősített témáknak. Vizsgáltuk a, a vertikális szegregációt is. Azt néztük, hogy milyen magas pozícióban mennyiben vannak jelen a nők. Itt arra jutottunk a vizsgálat során, hogy az úgynevezett üvegplafon továbbra is egy fennálló probléma. Van egy bizonyos szint, ami fölé nem igen jutnak a nők a hierarchiában. Ugyanakkor nagyon nehéz megbízható, jó összevethető adatokat beszerezni Európa szerte, nem is szóval világszerte. 2011-es adatunk, adatsorunk van, és ez szerint a nők kisebbséget képeznek a vezető posztokban. Most pedig nézzük meg a média nemi politikákat, azt, hogy a média intézmények mennyiben foglalkoznak olyan témákkal, amelyek a család és a munkakérdését vizsgálják, a munkahelyi zaklatás, szexuális zaklatás és egyéb a nemek egyenlőségét szorosan érintő témákkal mennyire foglalkoznak. Komoly probléma a szexizmus a nőkkel szemben, különösen a, a, a közvéleményben, a közvélemény előtt vagy újságíróként dolgozó nőkkel szemben érvényesül ez, sőt, adott esetben erősödik is. Azért ad hominem támadások, amikor is a, a külseje miatt támadják a nőt. És ezekkel a, ez közösen az interneten jelentkező problémakör. Az általam szorosabban vizsgált tudományterület a Gender Media, Media Studies, tehát nem csak a nemi ö, tényezőt, hanem a többi tényezőt vizsgálva is arra törekedtem, hogy áttekintést nyerjek azon lehetőségekről, hogy mit lehetne, mind lehetne változtatni a negatív jelenségek körében a média ágazatban. Erősen kapcsol, erős kapcsolat áll fenn a média tartalmak, illetve a a tartalmakat előállító nők aránya között. Minél minél női téma, nőibb a téma, megítélés szerint annál inkább, uh, annál nagyobb arányban készítik ezeket a műsorokat a nők. Ez a korreláció, tehát felismerhető az adott Adat az újságíró munkában és termelésben. Ugyanakkor a másik oldal az nem bizonyítható, hogy a nők mondjuk jobban vonzódnának olyan témák feldolgozására, ezeket női témának ítélnek. Ez nem igazolható. Tehát így nem lehet közvetlen összefüggést találni ebben a tekintetben. Van aztán még egy klisé, mi szerint, hogyha a nő a média ágazatban vezető pozíciókba kerülnek, akkor a média térkép úgymond alapvetően megváltozik. Ez sem igazolható, ez a feltételezés. A nők nem viselkednek másképp vezető szerepben a média ágazatban. Tehát ezek az előfeltételezés, előítélet nem igazolható. Most idéznék egy 1988-as tanulmányból, Van Zonen jelentős média kutatásából, mi szerint a nemi diszkriminációt vizsgált, akkor fontos azt is látni, hogy a nők jelentősen alulreprezentáltak a média ágazatban. És e között a tény között, illetve a média tartalmak alakítása közötti összefüggés ugyanakkor nem lehet igazolni. A, a nem, eleve nem bináris kategória, azt nem lehet feltételezni, hogy bizonyos értéket csak azért érvényesülnek valaki, nem mert férfi, a mások nem azért, mert az meg nő. Tehát nem lehet egy kizárólagos női perspektívát bármilyen módon igazolhatóan meghatározni. Csak annál fogva, hogy az alany nő. Aztán azt lehet mondani, hogy nőknek vannak közös tapasztalatai, de a férfi-női ilyen értelemben szempont nem egyfajta érték meghatározás az értékítéletekben. Az úgynevezett gender blindness, az a nemi, nemekre való vakság tekintetében sokszor a médiában dolgozó nőkre állítható, hogy maguk sem, maguk, maguk nem veszik figyelembe a nemi aspektusokat, illetve a különbségeket. Ez összefügghet azzal, hogy a társadalomban a feminitás az egyfajta negatív érték még ma is, szemben a maszkulin értékekkel, amelyeket inkább pozitívnak ítélnek. Sokszor maguk a nők is. Tehát sokan inkább, a, a férfiak klubjához akarnak csatlakozni, mert ennek konkrét kézzelfogható előnyei is vannak a társadalomban. Aztán az a feltételezés, hogy a nők változtathatnak valamit a média ágazatban, az újságírásban, sem igazolható. Hiszen az újságírás alapvetően objektivitás értékeit kell kövesse, és itt elsősorban nem a nemi aspektusok érvényesítéséről van szó. Hogyha egy újságíró túlhangsúlyozza, vagy erősen hangsúlyozza a gender témákat, sok esetben azt szakmaiatlan, nem objektív, át ideologizált újságírásnak, újságírásnak ítélik, amely ellenmond a, a szakmai etika általánosan felfogott objektivitásának. Csak azt mondják a hírek, hírek, objektív kell legyen a hír, a híreknek nincs nemük, mondja a közvélemény. Ebben lehet némi igazság, de ugyanakkor a másik oldalon vannak itt olyan aspektusok azért, melyek a nőiséggel, férfiassággal fog, függenek össze, és igenis kihatással lehetnek egyes médiatartalmak mikéntjére. Akár politik, rendkívül politikai kérdésekben is. A legfontosabb a függetlenség az újságíró részéről, legyen az férfi vagy női újságíró. A függetlenség az alfája és omegája ennek az egész ágazatnak. Fontos terület a közgazdasági vetülete a médi, média munkának, vagy a médiumoknak. Általában a médiák nagyon erősen koncentrálnak a gazdasági kérdésekre, és a szakmai megítélése az újságírónak sokszor elmondanak a média tulajdonos érdekeinek hogy a média tulajdonosnak van egyfajta elvárása, mert sok esetben ellenmond a szakmai, szakmaiságnak. Sokszor azt várják viselkedett, arról írjon, amit a fogyasztók, vásárlók hallani akarnak. Beszélnünk kell arról a problémáról is, amely a újságírás szakmájának elnőjesedését nevez meg problémaként. A 70-es, 80-as években a múlt, évszázadban valóban nőtt a, az ágazatban a nők száma, ennek persze vannak gazdasági okai. Ugye a publikumot akarták megnyerni a médiumok, és a nők ilyen szempontból vonzóbbnak tűntek, akár műsorvezetőként, moderátorként, az a lifestyle magazinok házigazdáiként és sok egyéb média szerepkörben szívesen alkalmaztak nőket. Ez volt éppen ellenállhat a gender téma érvényesítésének. Egyetlen feminista érdek úgymond volt ez a ez az, ez az arány növekedés, a nők arányok növekedése, sőt, sokkal inkább az, az régi elavult sztereotípiákat erősítette meg. Aztán van még egy csapda ezzel kapcsolatban. A médiaágazatban egyre kevesebb az a korosabb nő. Eltűnnek a televízió képernyőről. Látható, kimutatható ez az átlag, a nők átlag életkorában. A, már a tévében szereplő nők átlag életkorában. Ez egyfajta csapda, szakmai csapda, mert a, amúgy szakmailag egyre jobb, idősebb ö, újságírók vagy, vagy média munkások lekerülnek a képernyőről. Az is igaz, hogy egyetemeken több hallgató, több nő hallgat médiatanulmányokat, még az egyetemeken, míg aztán a szakmában, különösen a vezetőposztokon a férfiak jobban érvényesülnek. Itt is van egy aránytalanság. És ha egy ágazatban általában a nők aránya túlnyomó lesz, akkor általában az átlagbérek is lemennek ebben az ágazatban. Nagyon sok ágazat végez, ez a nők vannak többségben, hogy a bérek nem felődnek megfelelően. Alacsonyabbak, mint más ágazatban. Aztán és hogyha vezető posztokon a nő, akkor nyilván lehet beszélni nemi diszkriminációról, ami nem elfogadható. Ugyanakkor azt is végig kell gondolni, hogy mi történik akkor, hogyha, ha több nő dolgozik egy ágazatban. A dolog nem olyan egyszerű, hogy minél több nő dolgozik a médiában, annál jobb lesz a helyzet, és a, majd a tartalmak is kiegyensúlyozottabbak lesznek. Az előbb említettek alapján ez egy csapda, mint ismertettem, ezzel feltételezés Sokan beszélnek arról, hogy a kritikus tömeg fontos a nők alkalmazásnak arányában. Lehet ebben igazság, de mint mondottam, nem ilyen egyértelmű a helyzet. Az nem igaz, tehát hogyha kevés nő dolgozik, azokban nem tudnak semmit változtatni, ha viszont sok, akkor majd változik valami, majd tesznek valamit, és tényleg javul a helyzet. Nem mutatják a tanulmányok és a tények ennek egyértelmű érvényesülését. Én személy szerint azt gondolom, és ez nem csak a kutatás, ebből a kutatásból derül ki, hanem más hasonló tanulmányok Bocsáországban legalábbis, hogy általában a társadalom kell, hogy megváltoztassa a nemekkel kapcsolatos gondolkozását, kultúráját, és ez a médiakultúrában is megjelenik majd a társadalmi értékek tűnik lecsapódnak a médiában. Ez nem egy levegőben lóvó külön, a többitől teljesen elkülönült entitás, hanem a társadalomba beágyazott dolog. És azt gondolom, hogy a társadalom általában nem nyitott a nemi kérdések rendezése felé, nincs egyfajta gender érzékenysége, nincs egyfajta gender kultúrája, addig nem várható az, hogy majd a médiában másképp lesz a helyzet, hogy akár a média változtatja meg a dolgokat. Hogy a nők a médiában majd megváltoztatnak dolgokat, ha a helyzetbe kerülnek. Köszönöm. And now I would... Köszönöm szépen a prezentációját, most pedig szeretném megadni a szót Donatella Martininek, aki a Donning Kóta igazgatója. Thank you. Thank you for your... Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon nagyra értékeljük ezt a meghívást, mert hiszünk az intézményekben, és azon fáradozunk, hogy javítsunk rajtunk. Ez pedig a mai napon elismeri a munkánkat is, hiszen nehéz elérni azt, hogy hazánkban feminista aktivistaként megbecsüljenek bennünket, elismerjenek. Mivel 15 percen van, szeretnék a lényegre koncentrálni. A Donnén Kvóta az EVL, az Európai Női Lobby tagja, mely a legnagyobb európai ernyőszervezet az ezen a területen. Ugyanígy a francia Siendegard szervezettel együtt marie Noël Ba, az elnök, egyébként itt ül most körünkben, a Weekends alapítója, ez pedig a média szexizmusa ellen küzdő csoport Európában. Az EVL és a WeCams hisz abban, hogy a nemi alapú diszkriminációt a médiában be kell tiltani. Egy petíciót is elindítottunk annak érdekében, hogy az Európai Unió javítson a média szexizmus elleni szabályain, összhangban az Európai Parlament nézeteivel, ami egy irányelv kibocsátását illeti. Most Olaszországra szeretném helyezni a hangsúlyt, ugyanis eléggé reprezentatív az olasz helyzet, Franciaország kivételével az európai országokra nézve. Franciaország kivétel, mert a közelmúltban a média szexizmus ellen, főleg ami a reklámot illeti, nagyon jó szabályokat hozott. Július elején a CEDAV bizottsága a kormányzatok, valamint a civil szervezetek egyeztetni fognak a nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásáról szóló egyezmény végrehajtásáról. Szeretném felolvasni önöknek azt a jelentést, amelyet az olasz nőjogi szervezettel készítettünk. Ez a médiában megjelenő szexizmus és a reklámok terén megjelenő szexizmus témájával foglalkozik. Más európai országokkal szemben Európa, Olaszországban még mindig nincs olyan jogszabály, amely küzdene a médiában és a reklámiparban megjelenő sztereotípiákkal és szexista attitűdökkel szemben. Noha a parlament foglalkozott 2010 óta bizonyos jogszabálytervezetekkel. 2011 óta megsértve a CEDAV második cikkét, valamint a 24-es és 25-ös ajánlást. Az egyetlen intézkedés, amelyet meghoztak az országban, az azt a célt szolgálta, hogy a közmédia megfeleljen az egyezményben foglalt alapelveknek. Született egy nemzeti cselekvési terv a nemi erőszak ellen. Giovanna Martelli kezdeményezte. Ő volt Renci miniszterelnök delegáltja, Létrejött egy szakértői panel, amelynek a célja az volt, hogy nyomon kövesse és értékelje a szexista sztereotípiák hatását. Ugyanakkor, ami a kiválasztási kritériumokat illeti, az ilyen panelekre nézve semmilyen konkrét iránymutatást nem adtak, és a mai napig nem sikerült végrehajtani ezt a tervet. Összehasonlítva azt, amit a 2011-es jelentésben szerepelt, Manapság nincs semmilyen kormányzati szolgálat, amely nyomon követné azt, hogy a szexista sztereotípiák milyen mértékben vannak jelen, illetve hogyan jelenítik meg a nőket a médiában. Vannak általános, van három általános monitoring szolgálat, egy köz szervezet, amelynek feladata a média ellenőrzése, és a RAI is végrehajt ilyen nyomonkövetést. A RAI nyilvánosságra hozza ugyan a megállapításait, a vizsgálat eredményét, ugyanakkor korrekciós intézkedéseket nem hoz. Szem, ezzel szemben Franciaországban az életékes szolgálat néhány héttel ezelőtt egy magán TV vállalatot szankcionált azért, mert egy szexista programot közvetített. Az ilyen intézkedések nem megfelelőek ahhoz, hogy elérjék a céljaikat. Ezért arra következtetésre juthatunk, hogy semmilyen megfelelő jogi intézkedés nem született, hogy biztosítani lehessen azt, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók megfeleljenek azon alapelveknek, amelyek az egyezményben vannak lefektetve. Az egész média, illetve reklám ágazat olyan gyakorlatot alkalmaz, amely a nők elleni diszkriminációnak minősül. Ami az ajánlásokat illeti, jogilag definiálni kell a szexista reklámot, el kell fogadni egy jogszabályt, amely az ilyen szexista magatartásokat, attitűdöket minősíti a médiában. Egy adhok jelentéstételi mechanizmusra van szükség, amely megfelelő adminisztratív szankciókat helyez kilátásba. Hogyan tudjuk, hogy Spanyolországban is ez létezett, nem tudjuk, hogy manapság még létezik-e, de tudomásom szerint ilyen volt Spanyolországban az ön szabályozó mechanizmus nem elég hatékony hogy küzdjön a médiában és a reklám ágazatban megjelenő szexista attitűdökkel szemben. Ezt a 2011-es jelentés is bizonyítja. A kormányzati jelentés szerint a szexista reklámokkal szemben az egyetlen hatékony megoldás az az, hogy jelentést tesznek az önszabályozó mechanizmusnak, a JAP nevű szervnek, az esélyegyenlőségi osztály, valamint az IAP közti együttműködés eddig sem volt kielégítő, hogy a szexista reklámokat visszaszorítsa, és a mai napig sem érvényesült. Noha 2011-ben a megállapodást aláírták az IAP egy magánjellegű szerv, amelyet reklám szakemberek alkotnak. Ez egy lobby szervezet, és gyakorlatilag érdekkonfliktusban áll a céljai miatt is. Ha összevetjük a helyzetet a 2011-es helyzettel, az IAP új összetétele olyan, hogy továbbra sem vesznek részt a munkájában olyan szakemberek, akik, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznának. Azt láthatjuk, hogy a fellépése nem hatékony. Az IAP tanácsot adhat kérésre, ugyanakkor nincs hatásköre, hogy megakadályozza a szexista reklámokat, és megkérhet egy vállalatot arra, hogy hagyjon fel az ilyen jellegű kampányjal, de nem hozhat szankciókat, amennyiben a vállalat nem felel meg ennek a kérésnek. További értékelés történt arról, hogy a megállapodás mennyire hatékony 2011-ben a helyi reklámokat is monitorozzák. A, említettem, hogy a ráj ugye a közszolgálati adó, és a kormányzati jelentés szerint a RAI elfogadott egy konkrét iránymutatást, amely javítana a nők megjelenítésén, de ez nem felel meg a valóságnak, ugyanis a ráj ilánmutatása fikciós a tévésorozatokra vonatkozik. Ugyanakkor a ráj költségvetésében szerepel ez a kitétel. Az általános iránymutatásoknak való nem megfelelés nem von maga után semmilyen következtetést, sem a műsorszórás terén, sem pedig egyéb szankciók terén. A RAI koncepciója lejárt, és a gazdasági fejlesztési osztály egy konzultációt kezdeményezett a civil társadalommal, ugyanakkor a résztvevő szervezetek kiválasztására vonatkozó kritériumok nem voltak egyértelműek a nőjogi civil szervezetek, amelyek hosszú ideje dolgoznak a médiában a szexizmus ellen, őket kizárták, annak ellenére, hogy tiltakoztak ezen döntés ellen. A női csoportok kizárása egyértelműen megszegi a kormányzati megállapodást, amely szükségessé teszi azt, hogy nőjogi alapelvek érvényesüljenek, a rájnak eleget kell tennie a közszolgálati kritériumoknak, ami a koncesszió feltételeit illeti. Öt évente egy szolgálati szerződés születik. A 2010-12-es szerződés még mindig hatályban van, és a gazdasági fejlesztési osztály nem vonta be a civil társadalmat a konzultációs folyamatba. És csak annak köszönhetően, hogy a női civil szervezetek ezt nyomatékosan kérték, így sikerült elérni, hogy 13 nemekkel kapcsolatos módosítást bevezettek. A 2013-as 15-ös időszakban a nőjogi szervezetek új módosító javaslatokat nyújtottak be, amelyeket jóvá hagytak annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy megfelelnek ezen szerződések az ajánlásoknak. Az új, az új szerződések véget értek ugyan, de nem léptek hatályba. Nincs semmiféle mechanizmus, amely biztosítaná, hogy a CEDAV módosítóit a következő szerződésben érvényesítenék, hiszen ez a gazdasági miniszter szándékán múlik. Nincsenek iránymutatások arra vonatkozóan, hogy a magánadókban a nőket hogyan jelenítsék meg, és a közszolgálati adók a ráj költségvetéséből finanszírozzák magukat. Egyfajta gender kérdésekkel foglalkozó monitorozásra sor kerül, ugyanakkor ezt nem használják fel ahhoz, hogy javítsanak a helyzeten. A helyzet romlott a korábbi jelentésekben vázolt helyzethez képest, mert a Monti kormány és az azt követő kormányok is megszakították a szakértői panel munkáját, amely 2012-ben jött létre, az esélyegyenlőségi minisztérium hozta létre azért, hogy iránymutatásokat dolgozzon ki, arra vonatkozóan, hogy hogyan jelenítsék meg korrekt módon a nőket a médiában. A CEDAV 2011-es végrehajtása egy stratégiát kell elfogadni, hogy konszolidált női sztereotípiák jelenjenek meg a médiában, egy közös magatartási kódexet kell kidolgozni a közszolgálati és a magán műsorszolgáltatókra vonatkozóan. Be kell vezetni egy jogi tilalmat olyan reklámokra vonatkozóan, amelyek diszkriminálják a nőket, és kötelező jelleggel be kell vezetni női, női jogokat védő záradékokat a közszolgálati szerződésekbe. Ezeket a záradékokat a női civil szervezetekkel és független szakértőkkel együtt kell kidolgozni. Független megfigyelőkre van szükség, a civil szervezetek és az esélyegyenlőségi szakértők bevonásával. Azt szeretném javasolni Mikála Sojdrovának, hogy ha olvasson el egy cikket, azt, amelyet a FAM bizottság titkárságához is elküldtem, ő ezt említette az imént elhangzott beszédében. Ez a cikk a szólásszabadságról és a gender egyenlőség összefüggéséről szól. Maria Hatstrom és és Eva Fenszom cikkéről van szó, mely egy rendkívül érdekes cikk, és ennek olvasata alapján nagyon valószínű, hogy ugyanarra az álláspontra helyezkedik, mint mi, hogy a szólás szabadság, hogy úgy mondjam, nem ütközik a nemek közti egyenlőség elvével, amennyiben ezt cenzúraként értelmezzük. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Donatella Martini. Köszönöm szépen Donatella Martininek az előadást, köszönöm az ajánlásokat és a javaslatokat is. Most pedig szeret még meg, szeretném megadni a szót Martina Simonisnak, aki a Belga Újságírók Szövetségének a főtitkára. Parancsoljon! Euh, je voudrais commencer par euh, vous remercier. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm először is a meghívásukat. Jó magam nem vagyok újságíró, jogász vagyok, és én vagyok a főtitkára ennek a szakmai szövetségnek, az Újságírók Szövetségének, amely egyébként elég jól működik a esélyegyelőség témájában, úgyhogy most itt nem a reklámokról vagy a szórakoztatásról lesz szó, hanem arról, hogy a nők szerepe milyen ebben a szakmában. Én is készítettem diákat két részben, kérem, hogy legyenek szívesek ezeket mutassák. Az elsőről csak gyorsan, tehát a nők jelenléte a médiában, az ő képviseletük, a tartalmakat nézve, illetve a pozíciókon. Tehát, hogyha kinyit valaki egy újságot, akkor e, mennyi ebben a nők munkája. Vannak e, régebbi és frissebb e, felmérések, a Global Media Monitoring projektről már beszéltünk, ez is nagyon fontos. Ezek a tanulmányok olyan következtetéseket vonnak le, amelyek sajnos folyamatosan fennállnak, és azt javaslom, hogy érdemes a cselekvésre áttérni. A következtetések sohasem elegendőek, pláne, hogyha nem kielégítőek ezek. Az előadású második része pedig konkrétan az újságírói csapatokat vizsgálja, tehát hogy hány nő dolgozik, a szerkesztőségekben milyen pozíciókban, illetve a legfrissebb kérdés, amely felmerült ebben a témában, a munkahelyi erőszak kérdése, illetve a kiberzaklatás, ugyanis az újságírónők ezt is megtapasztalták. Tehát nézzük a nők képviseletének arányát, láthatják ezen az ábrán a napi lapok, hogyha kinyitja valaki az újságot, akkor rögtön lehet ezt tudni. A belga, francia nyelvű nyomtatott sajtót vizsgáltuk, nem csak a, az újságírókról, hanem minden dolgozóról. Azt lehet látni, hogy a nők aránya csak 17 százalék. Az audiovizuális média a másik oldalon látható, ez jobb itt az arány, 37 százalék a nők aránya. Tehát ez az, ami az információt illeti. Ha szórakoztatást nézzük, akkor ott egy kicsit több a nagyobb a nők aránya. A tanulmányok elérhetők, én még a diára is ráírtam az internetes link, linket. ha megnézzük azt, hogy milyen szerepekben vannak jelek a nők, az első grafikonon, amit lehet látni, a végrehajtók, illetve az utasítások adói, az első, ahol a hétköznapi sajtóban a nőket láthatjuk, az egyedi végrehajtó szerep. A második vonal pedig, második hasra pedig a szakértelemre utal. Ugye minden média meghív szakértőket, és amikor az újságírók szakértőket interjúvalnak meg, itt is megvizsgáltuk, hogy kik ezek a szakértők. Gyakorlatilag 10-ből 9 szakértő férfi. Pontosan 86 százalék. Nos, hogyha most megnézzük az életkor szerinti arányát a férfiaknak és a nőknek, akkor a következő grafikont nézzük, ugye általában besoroljuk valamilyen kategóriában, a kategóriába a hölgyeket és urakat, ugye a médiában vagy megadják az életkorukat, vagy pedig besorolható a két megjelenés alapján. Azt lehet mondani, hogy az első két hasábot, hogyha nézzük, tehát 20 éves korig a férfiak és a nők aránya körülbelül egyenlő a médiatartalmakban. Abban a pillanatban, ahogy a nők is elérik az aktív kort, 20, év kor, 20 éves kor körül, majdnem eltűnnek az információs részből, tehát lehet látni, hogy az aktív férfiak veszik át az ő szerepüket. Az utolsó hasá pedig az idősebb hölgyek szerepét mutatja, hogy a kollégám is jól mondta, hogy eltűnnek. Gyakorlatilag a társadalomban az idősek között a nők aránya sokkal nagyobb, mint a férfiaké, de a médiában a megjelenésük ennek a fordítotja, tehát ezt a grafikont meg kellene fordítani, ezt a hasábot, az arányokat, hogyha a valóságot akarnánk tükrözni. Most nézzük meg, hogy a különböző információs témákban hogyan kezelik a nőket és a férfiakat lehet látni a sportot, ugye, hát ez szórakoztatás is, de információ is. Elég, hogyha a sportra grafikonjára pillantunk, 6,82 6, és 6,93 százalék az ő arányuk, és hasonló adatok igazak a politikára, a gazdaságra, a pénzügyre. Az utolsó grafikon, amit még szerettem volna megmutatni, a, az, hogy hogyan oszlanak meg a nemek az azonosításuk szerint. Köszönöm szépen a diát. Tehát megpróbáltuk megnézni, hogy az azonosítás szempontjából ugyanúgy jelennek-e meg, tehát ugyanúgy nevezik-e meg őket, csak a családnevükkel, családnével, keresztnével, szakmá megnevezésével, és így tovább. Az újságírói interjúkban. Előfordul, hogy csak a keresztnevet adják meg, itt szerepelnek a legtöbbször a nők. Amikor valakinek a szakmáját, a vezetéknevét, a keresztnevét is megadják, akkor itt sajnos az látszik, hogy döbbenetes többség a férfiaké. Tehát egyáltalán nem egyenlőek ebből a szempontból sem, a férfiak és a nők sem amikor konfrontáljuk az újságírókat ezzel, akkor azt mondják, hogy hát ez lehetetlen, mi nem így dolgozunk, pedig nagyon fontos, hogy az ilyen tanulmányokat elvégezzük és ezekkel szembesüljünk, mert a gyakorlatban ugye másképpen nem látszódna, hogy miért részesítik a nőket és a férfiakat más bánásmódban az újságírók, pedig ez a helyzet a világon. Nagyon sok tanulmány van, én csak egyről beszéltem. Ezeknek a tanulmányoknak az eredményei egybevágnak, és ugyanazokra a következtetésekre jutnak. Tehát az információ megfogalmazásakor nagyon kevés a jelenlétük, a sport, a politika, a gazdaság, pénzügy ott szinte alig vannak meg, a megnevezéskor pedig lehet látni, hogy mennyire kicsi az arányuk, a meghívott tíz szakértőből kilenc férfi, és csak 20 éves korig egyelőek az arányok, amik, ami az információkat illeti. Hát mondhatnánk azt, hogy jó, ilyenfajta társadalomban élünk, nem fog változni semmi, fogadjuk ezt el. De miért változik? Azért, mert a médiának mindenképpen a változás motorjának kell lenni, akkor, hogyha progresszív módon tekintünk az információra, az információ minőségére. Tehát nem lehet, hogy az újságírók ennyire rosszul és ennyire keveset beszéljenek a társadalom feléről. Ezt nem lehet így hagyni. Tehát rengeteg mindenről kell hogy beszéljünk, és rengeteg a tennivalónk. Én egy kezdeményezésről szeretnék beszámolni, amelyet ki dolgoztunk. De még ezelőtt, hogyha tehetek egy ajánlást, vagy megfogalmazhatok ilyenfajta véleményt, szerintünk a tartalomelemzést folytatni kell, ugyanis ezzel lehet a szakemberek figyelmét a legjobban felhívni őket, a leginkább tudatosítani erre ugyanis sokszor nem tudatos ez a fajta magatartás. Ha konfrontáljuk őket az eredményekkel, akkor elgondolkodnak, és talán ott megjelenik a változtatás lehetősége. Én egyébként az újságíró tanoncokkal is sokat foglalkoznék, ők egy picit ilyen elveszett generáció már, ami a nemekesi egyenlőségét illeti. A hallgatók háromnegyede valóban egy nagyon fontos célközönség, akihez el kell, hogy jussunk. Nyilván az újságírók, a szerkesztőségek és itt tovább szintén fontosak, állandó képzésre van szükség, és arra is, hogy a van számszerűsített elemzéseket végezzünk, és ehhez viszont eszközökre, forrásokra van szükség, mert egyébként nehéz lehet. De hát nyilván vannak audiovizuális közszolgáltatások, amelyek a barométereket teszik, és hát hogyha azt szeretnénk, hogy legyenek változások, akkor valóban számszerűsített mutatók alapján kell dolgozni, és így lehet majd megvalósítani a kiegyensúlyozott médiapolitikát. Most gyorsan megmutatnám önöknek azt az eszközt, amelyet Belgiumban dolgoztunk ki az újságíró szakemberek számára. Expertália a neve. Tulajdonképpen egy adatbázisról van szó, szakértők vannak benne, különböző hátterű szakértők, tehát vannak férfiak is, akkor hogyha az ő származásuk különböző, tehát így ezt a két csoportot itt összekevertük. Egy olyan adatbázisról van, van tehát szó, amely lehetővé teszi hogy egy újságíró nem mondja azt, hogy hát persze mi nagyon szívesen meginterjúvolnánk egy női szakértőt, de nincs. Hát most már könnyen meg lehet találni az ilyen szakértőket, mert itt vannak az adatbázisban. Szerintem ez nagyon hasznos, és más országokban is hasznos lenne. Gyakorlatilag ez egyfajta pragmatikus válasz az ilyen szokásos kifogásokra, hogy nincs is elég női szakértő, nincs kit meginterjúvolni, és így tovább. Tehát ez az adatbázis még az is segít, hogy az újságírói forrásokat diversifikáljuk, és megőrizzük a, a származást, a sokszínű származást is. Kérném a következő diát, mert itt lehet látni, hogyha ebben az adatbázisban mondjuk egy kulcs szó alapján keresést végzünk, lehet itt akár matematika, építészet, én most itt a, a nemeket gépeltem be, rögtön előjönnek a szakértők, itt egyetemi oktatókról, a terepen dolgozó szakértőkről van szó, és hogyha valaki feliratkozott, regisztrált az oldalra, akkor a e, kapcsolatot is fel tudja velük venni, és egyfajta coachingot is e, végeztünk, tehát hogy megtanítottuk a szakértőket arra, hogy hogyan jelenjenek meg, fejezzék ki magukat a médiában, tehát, tehát hogy ők az újságírók jó ügyfelei legyenek, olyanok, akikhez aztán az újságírók majd újra és újra fordulnak. Nos, tehát ez a kifejleszthető eszközök, kidolgozható eszközök egy példája, és egyébként legitim is abban az értelemben, hogy az újságírók szövetségétől származik. Tehát ez nem egy külső szervezet, amely azt mondja az újságíróknak, hogy na így és így kell dolgozni, hanem a szakmán belülről jött létre, tehát maguk a szakmabeliek foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A tartalomvizsgálatokra alapult ez az egész, persze összekapcsolódott a tudományos és a gyakorlati megközelítés, és a célkitűzés az az is volt, hogy az értékítéleket elkerüljük. Azt hiszem, ez tényleg valami olyan, amit el kell kerülni az újságírókkal szemben. Ön rosszul dolgozik, meg kell, hogy mutassuk, hogy hogyan kell helyesen dolgozni. Nem. Egyszerűbb az, hogyha azt mondjuk, hogy tessék, ön így dolgozik, ön szerint hiányzik-e valami, mi az, ami hiányzik. Szerintünk ez egy szakmaiságot mutató megközelítés. A célkitűzés, és azt hiszem, hogy ez fontos, hogyha szeretnénk, hogy előrehaladást tudjunk elérni, hogy a média, az újságírók a szövetségesei legyenek ennek az ügynek, tehát a küzdelemnek a nők esélyegyelőségéért. Tehát, hogyha nyilván önök is tudják, mindenki tudja, hogy a médiának nagyon fontos szerepe van. Egyrészt tükrözi a társadalom állapotát, másrészt viszont új képet tud kialakítani, tehát a sztereotípiák ellen is lehet vele küzdeni. Most elékeztem az előadásomnak a második részéhez, és ez pedig a szerkesztőségekben dolgozó nőkről szól. Megint egy belga tanulmányról van szó, amelyet 2013-ban végeztünk el. Lehet látni a korcsoportokat itt a grafikonon, és láthatják, hogy a nők hogyan szűnnek meg gyakorlatilag ebben a szakmában, illetve hogy nem egyenlő az ő képviseletük a szakmában, akkor előre haladtával. 35 éves kor körül masszívan eltűnedeznek. Ugye ez az a kor, amikor, életkor, amikor meg kell hozni a komoly döntést, hogy valaki egyedül él, vagy párral szeretne a családot alapítani, vagy sem. Tehát ez nagyon jellemző. Az újságírás az egy olyan szakma, amely az egész életet végig kíséri, és nagyon sok időt igényel, tehát komoly feladatokkal és terhekkel jár, és ezzel a nők szembe kell, hogy nézenek, az látszik itt a grafikonon, hogy ők el is hagyják ezt a pályát sokszor. A felelős pozíciókat, hogyha megnézzük, akkor a menedzserek között háromszor annyi férfi van, mint nő, és ugyanez igaz a médiák közötti menedzsmentre is, tehát rengeteg a tennivaló még. Ha megnézzük a karrier, tehát hogy a női újságírók milyen pályát futnak be, az a, általában a következtetés, hogy 15 év ez a karrier, a férfiak esetében 19 átlagosan. Az is látszik, hogy az újságírónők ritkábban gyermekesek, mint a férfi újságírók, ezt a jelenséget is érdemes megfigyelni. Tehát az a feltételezés, hogy maga a szakma vezet oda, hogy ilyen radikális döntéseket kell hozni, ez az egyik dolog, de a másik az az, hogy a munkakörülmények sem eléggé rugalmasak, és ez nem teszi lehetővé a magánélet és a szakmai munka együttlétezését. Ez gyakran előfordul, a férfiak számára ez időnként nehézséget jelent a nőknek sokkal többször. És hogyha a szakbizottságuk felé megfogalmazhatnék néhány javaslatot. Először is világos és tudományos elemzésre van szükség azokról az akadályokról és problémákról, amelyekkel a nők találkoznak a szakmai pályafutásuk során, legyen az a munkakapcsolatok, a munkakörülmények, vagy bármi más és ennek az alapján, tehát számszerűsített mutatók alapján cselekvési tervet készíteni, aztán a hallgatókat, a fiatal újságírónőket megcélozni, tudatosítani bennük ezeket az egyenlőtlenségeket a munkaerőpiacon, és a megfelelő reagálásra megtanítani őket, tehát például tárgyalás, technika, és így tovább. A mentoring tevékenységet támogatni. Németországban például nemrégiben indult ez be az újságíró szakmában, és természetesen a folyamatos továbbképzés is nagyon fontos, illetve az, hogy a médiák digitalizálódásával új kérdések merülnek fel, konkrétan az újságíró nők kiberzaklatása. Mutatok egy diát egy olyan kampányról, amelyet az újságíró szövetség Dél-Ázsiában indított a zaklatás ellen, az internetes zaklatás ellen. Hogyha önöket érdekli ez a téma, akkor valóban ajánlom, hogy ezt nézzék meg ezt a kampányt, mert igen, komolyak az adatok, és még egy ajánlást tennék, be kellene fektetni a diákok, illetve a már a szakmabeliek képzésébe, és az önszabályozó szervezetek működését támogatni. Beszéltünk nemrégiben a reklám szektorban erről, itt is érdemes. Egyelőre na, a szexizmus problémájával nem foglalkoznak eléggé, ezek az önszabályozó szervezetek pedig fel kellene venni ezt a napirendre a fizetések közötti különbségről, tehát a bérolóról nincsenek friss tudományos adatok, és arról sem, hogy a, szerke, a médiák szerkesztőségeiben szemszerűsítve pontosan mennyi a nők aránya, tehát egy két területen is frissebb adatokra, friss adatokra lenne szükség. A Nemzetközi Újságíró Szövetség még egy másik kampányt is indított a munkahelyi erőszak ellen, szexuális erőszak ellen nem lehet általánosítani, de ha megnézzük az adatokat, amelyeket ez a tanulmány feltárt, akkor megint csak döbbenetesek ezek. A médiában dolgozó nők egynegyede elszenvedett a munkahelyén fizikai erőszakot, vagy a közelni környezetében. A médiában dolgozó nők fele elszenvedett már szexuális zaklatást, és háromnegyedük elszenvedett már fenyegetést, bántalmazást, megfélemlítést. Azt hiszem, ezek az adatok nincsenek nagyon tudatosulva a szakmában. A tanulmányokkal kapcsolatos információt a diáka megtalálják, a Nemzetközi Újságíró Szövetség oldalán is megvannak ezek. Nagyon fontos a munkahelyi erőszakkal kapcsolatban fellépni. És azt hiszem, hogy ezzel az eladásom végére is értem. Megköszönöm a figyelmüket. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, mert ezt ez a prezentációt. Most pedig megnyitom a kérdések, megjegyzések előtt a teret. Képviselőtársam előtt parancsoljon. Well, thank you very much for... Köszönöm szépen. Ez nagyon részt, ezeket a nagyon részletes prezentációkat nagyon nyomasztó tulajdonképpen látni, hogy milyen nagy után még előttünk. És nyilván nem a legrosszabb képet láttuk most. A legtöbb szakmában bizony hasonló a helyzet. Ahogy a szakbizottságunk tagjai tudják. Ahogy rámutattak, vannak specifikus korlátok a médiumokban a nők előtt. A munka és a magánélet egyensúlya még bonyolultabb, mint máshol, hiszen sok esetben otthontól távol kell dolgozni az újságírónak, és sokszor eléggé rendszertelen menetrendben. Jól tudjuk mi is, milyen bonyolult ez, hiszen mi távol dolgozunk otthonunktól, de legalább előre tudjuk, hogy milyen napokon vagyunk távol. Tehát a, ez egyensúly kérdéséről legalább jó, beszélünk. Nagyon döbbenetes adatokkal kellett most szembesüljünk. Ugye a nők életében a gyermekszülés időszak az, amikor az alkalmazásból kiesnek, akkor a legtöbb nő olyankor van távol a munkahelytől. Érdemes ezt talán el, ezt is beleépíteni a gondolkozásunkba, több figyelmet érdemel, hogy a megfelelő gyermekgondozás és az egyéb szolgáltatások segíthetnek e probléma kezelésében. Aztán felvetném az idősebb nők problematikáját, amely különösen akutnak tűnik a médiumoknál, bár nem egyedülálló, és nem csak arra erre területre igaz. Um, ugye az újságírás a világnak mutatja be a dolgokat, ezért számít talán még jobban. Ugye a nőkhez, de mindig nagyon fontos, de itt aztán még inkább az újságírásban hiszen ez a, a közelőtt köznek mutatott arca egy sor jelenségnek, ez az, ahol az emberek gondolkozását meghatározza, meghatározzák a dolgok. Ezért volt érdekes azt hallani, hogy a politika, gazdaság ilyen gyengén szerepel itt. Nem is tudtam erről, és ezt bizony meg kell szívlejük mindannyian, hiszen a gazdaság, politika és a napi hírek ügyében az emberek nem is közvetlenül tőlünk politikusoktól, hanem a médiumokból, az újságírókon keresztül értesülnek a dolgokról. Ezért fontos, hogy az megfelelő és egyenlő reprezentáció a nők esetében nem csak a kormányban valósuljon meg, hanem ennek a, a leképezése a médiumokban is rendkívül fontos. És a kor kérdése is fontos. Ez is meghatározza a közvélekedést. És ahogy a lakosság egyre öregszik, tulajdonképpen ez meg kell jelenjen mindenhol, nem lehetne az idősebb nőknek eltűnnie. Mit lehetne tenni ebben az ügyben? Nagy-Britanniában voltak erre a kampányok, hogy a tévés újságírók körében. Nem nagy sikere volt ugyan, azok, akik újságíró szervezeteket működtetnek, sokszor nem foglalkoznak eléggé. Fontos, hogy ott is megjelenjen ez, remélem, hogy önök is felvetik minél több fórumon az idősebb, a médiumban dolgozó idősebb nők problematikáját. And now, Mr. Martin. Köszönöm, Hannibal asszony. Akár úr. Yeah, oh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak is. Nem tudtam mindenkit meghallgatni, de a második és a harmadik előadást, igen, elég döbbenetesek ezek a, az adatok, leginkább az utolsó. Tehát a, azt látsz, az látszik ebből, ugyanolyan nőgyűlölő és szexista a jól képzett, tájékozott világ, mint a többi része. És felmerül a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni és én politikai képviselőként mondom ezt, de hát tényleg a, a politika is a felelős ezért, hogy vannak olyan magatartások, amelyeket elfogadunk, vagy támogatunk. Én egy példát mondok, például amikor vannak olyan képviselők, akik mondjuk az elnök asszony, tehát nem önt itt ma, hanem mondjuk bárhol, ahol az elnök egy ö, nő, van, aki azt mondja, hogy elnök asszony, de franciául a himnemű névelőt használja. Szerintem akár ezt is lehetne szankcionálni, mert ez egyfajta verbális kifejeződése az önmagatartásuknak. Többen megfigyelték már évekkel ezelőtt azt, hogy például az ilyen talkshowban, a publikumban az első sort azt mindig fiatal, mosolygós, kedves lányokkal töltik fel, ha lehetséges, akkor még csinos dekoltással is. Hát itt kezdődik a nőgyűlölet vagy a szexizmus, és nem látom, hogy bárki is nagyon fellépne ez ellen a jelenség ellen, hogy a nőkből gyakorlatilag árucikkek lesznek, elnézést, hogy ennyire sarkosan fogalmazok, de hát ez az igazság. És végül pedig ugye Franciaországban most voltak a választások, a parlamenti választások, és előfordul, hogy mondjuk egy férfi veszít egy nővel szemben, az egyik választókerületben az illető azt mondta, a, győz, a győztes jelöltnek, aki bekerül a parlamentbe, hogy ahogy mi lesz a gyerekekkel, ki fogja vinni a háztartást, és így tovább, és semmilyen választ nem érkezett a vezető politikai rétegektől. Hát ugye ezt mondták mindig, hogy nem lehet senkit se kényszeríteni semmire. A rendszeres önszabályozást kell elérni, itt a valóság, és nagyon is, nagyon helyesen mondta, és alá is támasztotta a médiából, az szakmából hozott adatokkal, abban igaza van, amikor azt mondja, hogy szövetségesünké kell tenni a, az újságírókat, de hát vagy, a, vagy valóban a szövetségeseink, de, de ilyen áll szövetségeseket nem lehet belőlük csinálni, tehát hogyha dögyülők, vagy hogyha szexisták, akkor őket inkább szankcionálni kell, nem pedig megpróbálni magunkhoz édesget, édesgetni és ugye, ha nincsenek meg a számadataink, nem tudjuk nem tudunk mit mondani, akkor a fizetésekre kérjük az átláthatóságot, és a többség egyébként ezt leszavaz, leszavazta, Lögrip asszony és a, jelent, a saját jelentése volt, tehát a jobb oldal saját jelentését leszavazta a jobb oldal, mert arról lett volna szó, hogy a fizetések terén kellene megteremteni az átláthatóságot, és bizony a jól képzett többség is ott van, és ezt nem akarták, hogy nyilvánosságra kerüljön. Szerintem legalább 18%-os különbség van a férfi és női fizetések között, és nekem most már az a véleményem, hogy az automatikus szankciókat kell alkalmazni. Én nagyon szeretem a gyorsaságot, a sebességet, de ami a lábamat leveszi a gázpedálról, az az elnyomás. Franciaországban ugye most már mindenütt radarok vannak, korábban egy-egy pontot elvesztett az ember, és így tovább, hogyha drágán megfizeti az ember a magatartást, tehát a gyorshajtást, akkor működik, mert akkor figyelünk oda. Tehát a nőgyűlölet, a szexizmus, és így tovább az ilyenfajta magatartásokkal szemben is automatikus frak, szankciókat kell bevezetni, ez egy bűncselekmény, és szankcionálni kell, csak így működik, ez az én véleményem. Köszönöm szépen. Most pedig a szakértőimhez, szakértőnkhez fordulok, hogy reagáljanak az elhangzott kérdésekre. Parancsoljon. Vokonova asszony. Vokocová asszony. Megpróbálok reagálni Automatikusan azt mondhatnám, hogy nem tudom, nem tudom, hogy mit, kezden, mit kellene kezdünk, kezdenünk ezzel a problémával, amit már régóta próbálunk megfigyelni, és nincsenek egyszerű megoldások. Bizonyos komplikációkra már felhívtam a figyelmet, ezek az újságírói szakma össze jellegéből erednek. De van egy másik probléma is, az általános gender tudatosság, illetve a gender kultúra Európában és az európai társadalmakban eltérő. Éppen ezért a tudatosság más fajta. Csehországban például a férfi újságírók hát nem mondhatom, hogy gyakrabban, de azt állíthatom, hogy egyre több a férfi újságíró, aki megpróbálja érvényesíteni az egyenlőséget a férfiak és a nők között. Tehát feminista aktivistaként jelennek meg. Itt nem csak férfiakról van szó, de vannak férfiak nagyon befolyásos pozíciókban, például a film ágazatban, a dokumentumfilm készítők között. Ugyanakkor a társadalom részéről a figyelem hasonló. Az emberek megmosolyogják ezt, és az ilyen férfiakat nevetségessé teszi, támadási felületet vesznek, támadási felületként tekintik őket. Azt láthatjuk, hogy a genderizmus, az európai hozzáállás, az LGBTI közösség, az integráció ellen egyre inkább rossz a hozzáállás, ez egyfajta tendencia, és ez egészen föntről, a politika csúcsáról indul. Ez pedig valóban megnehezíti ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy az, ami működhet, az talán az, hogy azon férfiak, akik tisztában vannak ezzel a kérdéssel, fontos, hogy részt vegyenek az ilyen fellépésekben, és láthatóvé, láthatóvá kell tenniük a problémát. Szerintem a kampányok hatékonyak lehetnek. De Csehországban a helyzet az, hogy azok, akik a reklámágazatban fellépnek a szexizmussal szemben, azt róják fel nekik, hogy nincs humorérzékük, hiszen ez a reklám felhasználja a női testet olyan valamiként, ami mm, viccesnek jelenik meg. Ha pedig ezt nem értik meg, akkor olyan nőnek bélyegeznek meg bennünket, akiknek nincs humorérzékük. Úgy gondolom, hogy a nyilvánosságban egyre többen vannak azok, akik magas pozíciót töltenek be, és szembe helyezkednek ezzel az állásponttal. Ha ez így alakul, akkor változhat a helyzet. Donatella Martin következik. Well, in Italy... Nos, Olaszországban az újságírók évente bizonyos tanfolyamokat kell elvégezzenek, és minden egyes alkalommal kell, hogy legyen egy céljuk, minden évben el kell érniük egy adott célt, amikor is elvégzik ezeket a tanfolyamokat az oktatás keretében. Tehát Olaszországban egyszerűnek tűnik elérni azt, hogy a nő újságírók megfeleljenek, hiszen tudjuk, hogy a nők és a férfiak egyaránt a nemi szempontokra, érzékeny kérdések témájában kövessenek egy kurzust, végezzenek egy kurzust. Így érhetjük el azt, hogy az újságírók néhány év leforgása alatt gender, a gender kérdésekre figyelmesek legyenek. Ugyanakkor itt nem pusztán arról van szó, nem csak a média szakmák érintettek, máshol is előfordul, hogy a nők egy adott kor elérése után láthatatlanná válnak. Mi is átérezhetjük ezt, és láthatjuk ezt nap mint nap az utcán. Ha valaki fiatal, főleg Olaszországban, a fiatal nők gyakran csinosak, és ha egy fiatal csinos nő végig megy az utcán, akkor nagy elismerésben részesül, akár zaklatásban is. De 40 év után azt kell mondjam, hogy sohasem részesül az ember ilyen megbecsülésben. Úgyhogy ez a probléma messze túlmutat azon amit első pillantásra látunk, és talán egy kicsit behatóban kellene tanulmányoznunk. thank you. Köszönöm. Martin Simons asszony. Köszönöm szépen. A, arra a kérdésre, hogy hogy eltűnnek a nők a életkor előre haladtával az információs tartalomban, illetve hogy az idős nők nincsenek jelen nem igazán tudok választ adni erre, tulajdonképpen egyfajta eh, ezt a jelenséget, hogy csak a fiatal nők vannak jelen a tartalmakban, már régóta konstatáltuk, de nem igazán sikerült rá megoldásokat találni. Eh, Az, hogy egyre több a női újságíró, egy picit azért változnak a dolgok, legalábbis ebben reménykedünk, és van egy-két dolog, ami működik. Voltak eh, kísérleti projektek, hogy beszéljünk olyan dolgokról is, amik jól működnek. Például van egy svéd televízió, amelynek a neve most nem jut eszembe, egy regionális televízióról van szó, ahol azt a célt tűzték ki, hogy a politikai meghívottak között a férfiak és nők egyensúlyban legyenek minden héten, és a megszületett az a javaslat, hogy megszámolják tényleg a meghívottakat, és akkor így ellenőrizzék a hónapról hónapra, hogy valóban sikerült az egyensúlyt megteremteni. Nincs kötelező kvóta, nincsenek mögötte szankciók, ez csak egy célkitűzés, amelyet a vezetés a tímekkel együtt megfogalmazott, és működik, és talán ez, ez az érdekes benne, hogy ez működik a legjobban, hogy a nézőközönségre tett hatást mindezt. 5%-kal emelkedett a nézettség. 5% ponttal emelkedett a nézettség. Tehát hogyha a médiákban ez tudatosul, hogy ezen nézőket vagy hallgatókat lehet nyerni, akkor talán sikerül a folyamatot megfordítani, tehát mondjuk az idősebbek azok több újságot olvasnak, inkább televíziót néznek, mint a fiatalok, az ő számok ugye nagyobb az öregedő társadalom miatt, tehát a médiák megpróbálják majd a nézettségüket, hallgatottságukat fenntartandó átalakítani egy kicsit a meghívottak arányát. mivel ugye a hagyományos médiákhoz jobban ragaszkodnak az idősek, mint a fiatalok, tehát ez egy olyan elem, amely befolyásolhatja majd a nők megjelenését a médiában. Aztán pedig ugye említette azt, hogy az újságírókból le, le, le, hogy egyetért azzal, hogy szövetségeseink legyenek, de nem mindenki. Nem egészen pontosan ezt akartam mondani, hanem az újságírókkal kapcsolatos információk kell, hogy megfeleljenek az egyenlőség, esélyegyenlőségi és sokszínűségi normáknak. Nyilván kívülről a nyomás is elér valamit, de azt gondolom, hogy hogyha egy szakember saját maga nem ért ezzel egyet, tehát ha ő, ő nem meggyőződéses, akkor nem lehet annyira jól elérni ezeket a célokat. Tehát lehet, hogy ez csak egy pozitív reménykedés, de a hogyha csak kívülről próbáljuk rájuk erőltetni az esélyegyenlőségi politikát, és a szakemberek nem győződtek meg e felől, akkor lassabban megy. Hogyha az ő meggyőződésük és az önszabályozás működik, akkor sokkal gyorsabb változásokat lehet elérni. Ez az én véleményem, és hogy szerintem az is ezt az is ez azt is lehetővé teszi, hogy az információban is legyen, jelen legyenek a nők, és hogy ne legyen meg ez, hogy ugye minden második nő eltűnik idézőjelben a, a médiákból, tehát az információs oldalból. A minőség, az etika, a sokszínűség tiszteletben tartása, ezek mind-mind olyan szempontok, amelyet szerintem az újságírók meghallanak, és gyakran olyan munkakörülmények vannak, ahol mondjuk az idő nyomása miatt gyorsabb az egyszerű sztereotípiákhoz nyúlni, vagy ugye megvannak a jó ügyfelek, például egy férfi, aki mindig rendelkezésre áll, és mindig 30 másodperc alatt megadja a szakvéleményét, és hogyha mondjuk három témája van valakinek az adott napra, akkor nem fog különböző szakértőket keresgélni, olyanokat, akik esetleg kevésbé szoktak még hozzá a megjelenéshez, és így tovább. Tehát szerintem nem lehet elválasztani ezt a két kérdést a, az információ előállítását tól a, az esélyegyenlőséget nem lehet így szétválasztani, mert hatalmas, mert hatalmas időbeli nyomás is nehezedik az újságírókra. Sokszor egyáltalán nem biztos körülmények között dolgoznak, hanem bizonytalanságban az internetes oldalakat gyakorlatilag 24 órában frissítik, tehát ezt a sok szempontot integrálva tudjuk megadni, tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy mit tegyünk a változások eléréséért. Szerintem egész Európa szerte intézkedésekre van szükség. A felhasználók, illetve a nők szervezetei komolyan kritikusak egyébként a médiák irányában, és ezt a véleményüket el is juttatják hozzánk. Tehát persze a média mondjuk vitathatja ezeket a felvetéseket, nem inkább az újságírók vitatják ezt, hanem a meghívottak. Tehát mondjuk, ha lehetővé tesszük a ezt a fajta párbeszédet a, a nézők, a hallgatók kritikájának hatására a szakma reakcióját, akkor az ön szabályozás miatt a jó irányba fognak fejlődni a dolgok. Köszönöm szépen mind a hármójuknak, szakértőinknek, és a tapasztalataikat, a aktivista, a tudományos meglátásokat. Nagyon sok tanulnivalót, illetve érdekeseket hallhattunk, és nagyon hasznos volt az inputjuk a mi jövőbeli munkánkban is. Nagyon köszönöm az előadásokat még egyszer tehát. Kedves kollégák, most felfüggesztjük az ülésünket ötig. Ötkor viszont folytatjuk.

Dear colleagues, will continue our... Kedves kollégák, folytassuk az ülést. Ötlik napi rendi pontunk az Unió általános költségvetés a 2018-as költségvetés évre minden címsort beleértve a jelentéstevő a szabítottságunk részéről véleményszerzője Barbara Matera. A felelős bizottság a költségvetési, mi véleményt alkotunk. Zifri Murasán a jelentős tövő egyébként, aki itt van velünk most. Most neki adom meg a szót. Parancsoljon, uram. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, jó napot! Mindenkenőtt köszönöm, hogy fogadtak ma itt. Már a költségvetési eljárás kezdetétől el akartam jönni minden szakbizottságba, hogy megvitassam a kollégákkal a következő év költségvetés pirításait. Mi a következő pontokban vagyunk. Ezért februárjában, az eljárásban bemutatom a Költségvetési Bizottságban jelentéstervezetemet az iránymutatásokat illetően a következő évi költségvetés. Ez a jelentés, amelyben körvonalazom a prioritásokat jövő évre megvitatjuk ezt a költ, megvitattuk a Költségvetési Bizottságban, szavaztunk is róla, februárban, és plenáris, a plenárisan Strasbourgban meggyőző többséggel szavaztuk meg a következő évi költségvetési prioritásokat. Két fő prioritással kell számolnunk. Egyrészt a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, másrészt az állampolgárok biztonsága. Ez az, amit várnak tőlünk most a polgárok, a növekedést, a munkahelyeket, illetve a biztonságot. Hogyan fogjuk mindezt elérni? Nos úgy, hogy amikor a növekedés munkahelyteremtés területén azokba a területekbe kell beruháznunk, amelyek erősebbé, versenyképesebbé, ütésállóbbá teszik a gazdaságokat, ez pedig az innováció, az infrastruktúra, a kkv erősítése, az ifjúságpolitika, az Erasmus, amely nem csak olyan program, amely arra sarkolja a diákat, hogy utazzanak, hanem mutatják a kutatások, hogy nemzetközi tapasztalat alapján jobb munkát találnak a fiatalok. 65% a munkaadóknak nagyra értékeli első munkahely adásakor a nemzetközi tapasztalatokat. Az Erasmus tehát én értelemben is növeli a munkaerő mobilitást, versenyképesebbé teszi a munkaerőt. Ahogy elmondtam, márciusban fogadtuk az iránymutatásokat, és májusban az Európai Bizottság az iránymutatások alapján bemutatta a következő évi költségvetés tervezetet. Ezeket az mutatások jó részt megszívlelt az Európai Bizottság, plusz 7%-kal megnövelte a Horizon 2020-at, az innovációs programot, hiszen az innováció a létfontosságú. Tehát ez a növekmény a Horizon 2020-ba ment, és a Connective Europe Facility is kapott, valamint 9% pluszt az Erasmus program. A COSME KKV program ugyan csökkenést mutat, ez a tavalyhoz képest van, ám tavaly abnormálisan magas volt. Tehát elég kell legyen a pénz, de azért meg kell vizsgáljuk ezt a csökkentést, mert az nem jó, hogy mínusz kétszerzalékkal csökkent tavaly óta a kkv támogatás. még akkor is, hogy a tavaly, mint mondottam, rendkívül magas volt, és nem egy igazi benchmark. Több szakbizottságban jártam, és nagyon sok szakbizottságban azt tapasztalom, innováció infrastruktúra területén a, a prioritás, a rangsorolásra való készség, az innováció előre sorolása, a klímaváltozás harc, a környezetbarát technológiák, a KKV támogatása, amelyeket ötnek aktívak, nagyon magas, élvezet, nagyon magas támogatást élveznek. Különösen azután, hogy Trump elnök visszalépett a, a klíma megállapodásból. Sok szabadság kollega azt mondja, hogy most kell nekünk magasabbra emelni a tétet. A, az állampolgárok biztonsága tekintetében tudni kell azt, hogy azok a források, amelyek rendelkezésre állnak még mindig a 3-as 4 címsoron, nagyon korlátozottak, mert nagyon sokat használtunk fel tavaly, tavaly előtt a menekültválság kezelésében. Ezért van az, hogy meg kell kérdezzük magunkat, hogyan lehet a lehető legtöbbet elérni a korlátozott eszközökkel? Részben úgy, hogy az igazság és belügyi területen működő ügynökségek bekapcsolásával kértük, hogy az Európolt, Eurojust, Frontexet, EASO-t, EULIZ-et erősítse a bizottság, ezt meg is tették. A költségvetés tervezet mutatja. Persze, a megnőtt költségvetési személyzet ezen ügynökségben és megvalósul, nem annyira, amennyit, amennyit az ügynökségek maguk kértek. Meg kell határozni a korrekt szintet. Aztán azt is mondtuk, hogy támogatjuk az európai védelmi együttműködést azon a, azok a területeken, ha az ipar és a tagállamok hajlandóak többet tenni, azzal a fő célral, hogy megtakarítsunk a méretgazdaságoság alapján pénzt, az nem jó, hogy 28-szor kutatnak ugyanabban a témában 28 tagállamban, sokszor ugyanazzal az eredménnyel. Ezért volna helyén való, hogy ha európai szinten szervezzük ezt meg, és aztán osszuk meg ennek előnyeit és eredményeit. Persze, csak akkor biztonságos Európa, ha a szomszédságunk is biztonságos. Ezért kell a keleti és a déli szomszédok mellett kiállni, akik kihívásokkal kell szembenéznek. A migráció alapokait kell, hogy kezeljük, hiszen onnan azért jönnek az emberek, mert nincs elég élelmiszer, víz, egészségügy, munkahely. Ezeket a kiváltókokat kell tehát kezeljük a migráció kezelésében. Összességében tehát a bizottság költségvetése válaszol a prioritásokra, ám vannak még nyitott kérdések. Ahogy már mondtam, a KKV-k a kettes címsorú mezőgazdaságban 700 milliós tartalékkal bírnak. Azon kell dolgozni, hogy ez készen álljon valóban a válság kezelésére, ha az beáll. 230 millió áll rendelkezésre a törökországi eszköz folytatására. Politikai döntés még nincs, hogy majd folytatjuk-e vagy sem, de a marzs megvan, a pénz ugye nincs alokálva még, ha tovább folytatjuk, akkor 232 millió megvan, ha több kell, akkor azt meg kell találni honnan. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy egy elvi üzenetet megfogalmazzak. Tárgyalásaink során a tanácsal és a bizottsággal nagyon világosan kimondtuk, ha azt várjuk, az Európai Unió többet tegyen, tehát a unió költségvetése több feladat lásson el, akkor az friss pénz is kell. Mert nem akarjuk a jelenleg folyó projekteket veszélyeztetni. Tehát ha új prioritás jön fel, akkor új forrásokat is kell rá találni. Nem lehet veszélyeztetni a folyamatban levő projekteket. Az irányutatásaimban, és mindjárt befejezem, elnök asszony, belefoglaltam azt a tényt is, hogy a nemi szempontok, a nemi egyenlőség témáját az EU költségvetésbe bele kell foglalni. Az EU programokban is, meg az iránymutatásokban is benne van, amiket márciusban fogadtunk el. 2018-ra vonatkozóan azt mondhatom, hogy 1,2%-kal nőttek az esélyegyenlőségi programok, ez pedig alapvetően azon a alapul, hogy a mentesség és egyenlőségre vonatkozó címsor 2,2%-kal nőtt a kötelezettségvállalásokban. Tehát a kifizetésekben is növekmény történt. A következő évben az előző évekből átvitt pénzek is 4,2%-kal nőtt. Azt várom, hogy önök mondják majd el, hogy ez elégséges-e, jó-e így, vagy többre van szükség az önök véleménye, tehát rendkívül fontos ebben. És persze ahhoz, hogy az átláthatóságot és a láthatóságát növeljük az alapoknak, nyitva állok az őt is, hogy egy külön címsor jön létre a programban, hogy ezt a célt ö, megvalósíthassuk. Az esélyegyenlőségi intézet tekintetében a költségvetéstervezetben ugyanazt a személyzeti erőforrást javasolják, mint tavaly, tehát se nem csökken, se nem nő. Ennek a finanszírozása, ez egyébként a megfelel az ügynökség igényeinek. Ezt kérte az ügynökség, hogy folytatódhatják ugyanabban a személyzeti szinten, mint tavaly, ez megvalósult. Kérem, tudassák velem azt is, hogy önök szerint lehet-e itt megtakarítani, van-e szükség esetleg csökkentésre, vagy sem. Az ügynökség egészére, ugye 27 kal nőtt a költségvetés, míg a, a személyzet szintje ugyanaz, mint tavaly. És persze, mint tudják, az operatív programok indítása a nemzeti tagállami szinten nagyon lassú volt eznek az MFF-nek az elején. Az irányító hatóságok akkreditáció nagyon lassan folyt, ám a jó hír az, hogy ez most beindult. Felgyorsul, jelenleg 469 az 564 hatóságba tagállami szinten akkreditációra került, ez azt jelenti, hogy most ott vagyunk, hogy kifizetéseket már lehet eszközölni, és tagállami feltétek olyanok, hogy megindulhatnak a kifizetések, így módon jövő évtől azt várjuk, hogy az ESZÁ-ban, amely nyilván neked legjobban érdekli, és a struktúrális kohézis alapokban általában megint, felálltak azok a struktúrák, amelyek révén lehívhatóak a pénzeszközök ez az 1B címsoron, a strukturális és kohéziós alapokban azt kértük a bizottságtól, hogy a kifizetéseket is növeljék, tehát jövő évre a struktúrák megvannak, az MFF 5. évében azt várjuk, hogy már fel is tudják venni a pénzeket a tagállamok, tehát az egy b már előrejelzatokból kifizetéseket kell eszközölni. Ugye, hát az nem jó, nem tudjuk kifizetni a számlákat, nem tudjuk a kedvezményezeteket kifizetni, így a kifizetéseket 25%-ban az 1B-ben növelni kérem, ez így szerintem jó. A regi bizottságban kértem kollégákat, hogy vizsgálják meg, hogy ez elége vagy sem. Összességében kollégák, a mostani látogatások nem csak kezdet. ezen a héten szavazunk a Költségvetési Bizottságban. A nyári trialógusra vonatkozó felhatalmazás témájában a költségvetési tervezetben. Jövő héten Strasbourgban hagyjuk jóvá a mandátumot, aztán a, tanács, a tanácsban lesz egy első eszmecsere, hogy megvizsgáljuk, hol vannak a prioritások, hol állunk. Ennél még fontosabb lesz az őszi tárgyalás. Legyen tehát ez egy szép együttműködés kezdete. Következő hónapban kérem, tudassák velem, ha bármilyen pont vagy vélemény van, amely önök szerint a költségvetőkben fontos lesz önök szempontjából minél több az érv a táraimban, annál jobban tudjuk megvédeni a tárgyalásokban az álláspontjainkat különösen a tanácssal szemben, mert túl gyakran van az, hogy a tanács igyekszik olyan költségvetési sorokban csökkenteni, amelyek fontosak számunkra. Ehhez kellnek jó érvek. Köszönöm, hogy fogadtak. Várom a következő tárgyalási fordulót, együttműködésünket. Köszönöm. Ja. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Murasán úr, most pedig a képviselők kapnak szót. Matéra képviselő elnézést kér, mert nem tud itt lenni, és itt hagyott nekem egy feljegyzést, amit nagyon szívesen felolvasok a nevében. Először is egy nagy öröm számunkra, hogy a mai napon az EP költségvetési előadóját köszönhetjük. 2018 ban az Esélyegyenlőségi és Nőjogi Bizottság a hosszú távú célok elérésére fog fókuszálni. Kellő finanszírozást kell biztosítani a DAFNE célkitűzéseinek, az állampolgári programnak, biztosítani kell a nők szerepvállalását minden gazdasági területen, belétve a digitalizáció és az IT vonatkozású területeken, a tudományos területekre is fokozottabban be kell vonni a nőket, itt a nemekkel kapcsolatos szakadék még jelentős. Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, hangsúlyozom, hogy egy megfelelő költségvetési eljárás nagyon fontos, és fel kell használnunk a költségvetési kiadásokat ahhoz, hogy előmozdítsuk a férfiak és nők közti egyenlőséget egy széleskörű megközelítés által, amely a gender költségvetést egy EU pilléré emeli. Ugyanígy figyelembe kell venni ezt a következő több éves pénzügyi keret kidolgozása során, és egy külön költségvetési sorra van szükség ahhoz, hogy a DAFNE vonatkozású célok eléréséhez további forrásokat biztosítsunk. Ugyanígy fontos még két pont az EU programok és alapok, mint a Horizon 2020 vagy az Európai Szociális Alap, Fontos, hogy támogassák a női vállalkozásokat, valamint a nők hitelhez való hozzáférését. A nők elleni erőszak megfigyelő központját létre kell hozni az Európai Esélyegyelőség Intézeten belül, úgy, hogy ennek a szakértelmét és a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan fel lehessen használni, úgy, hogy a szinergia hatásokat is elérjük, és elkerüljük azt, hogy megduplázzuk az ügynökségeket. Ezen célokat be kell építeni egy állásfoglásban, ami szintén kulcsfontosságú ahhoz, hogy elérjük az imént említett célokat, és őszintén remélem, hogy az előadó Muresán úr a prioritásainkat kellőképpen figyelembe fogja venni. Ez lett volna a FAM bizottság előadójának, matira asszonynak az álláspontja. Most pedig szeretném megadni a szót az árnyék jelentéstevőknek, az SND frakció nevében Múri asszony kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném önt köszönteni a Nőjogi Bizottságban. Azt hiszem, hogy túl sok kiegészíteni valóm nincsen, azon túlmenően, amit Matera asszony már összefoglalt a nemi szempontokat figyelembe vevő költségvetés tervezés ugye nagyon fontos, tehát hogy ne feledkezzenek meg erről a költségvetés valamennyi területén, és ebben már szerepel az, hogy szükségszerűen elismerjük azt, hogy az Európai Unió egyik alapvető értékét képviseljük és erősítjük a nemek közötti esélyegyenlőséget. De amikor az infrastruktúráról beszélünk, akkor gyakran repterek, hidak, vasúti összeköttetések, és így tovább jutnak az emberek eszébe, de a szociális infrastruktúra is nagyon fontos. A gazdasági növekedés az tulajdonképpen sokkal hatékonyabban növelhető akkor, hogyha nők részvételét megerősítjük a gazdaságban, és nem feltétlen ilyen fizikai, infrastruktúrális projekteket hajtunk végre. Én nem azt mondom, hogy ezekre nincs szükség, hanem azt mondom, hogy mind a kettőre szükség van. Üdvözlöm még egyszer az elhangzottakat, és a DAFNE programmal kapcsolatban elhangzottakat is. A jogok, az állampolgári jogok, az esélyegyenlőség és így tovább témájában. És akkor még valami, ami az alapokat érinti, az EFSZ-t és a többi alapot is, amelyet szintén már említettek. És tudom, hogy a parlament hatásköre, ugye, hogy ezeket felügyelje, és ehhez viszont az szükséges, hogy a nemekre gyakorolt hatásnak szerepelni kell a beszámolókban. Tehát ez egy pluszpont azon pontokon kívül, amelyeket Matéra asszony már megfogalmazott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Gonyi Bol úr következik. Asszony. Hannibal asszony. Igen, köszönöm szépen, egyetértek, mondja Hannibal asszony az előttem szóló két kollégával, viszont szeretnék megragadni egy lehetőséget, hogyha megengedik a terrortámadások és a biztonság kérdését szeretném felvetni. Az én választókerületem Londonban van, és hihetetlenül nagyon nehéz leírni azt, hogy milyen érzés vasárnap reggel arra ébredni, hogy egy utcával arrébb robbant fel egy bomba éppen. Tehát nyilván Nagy-Britanniában van tennivalónk, és nyilván ezt meg is tesszük, de európai problémáról van szó, nem csak London. Ugye a kettő, és Manchesterben is volt egy ilyen támadás, de nem csak az Egyesült Királyságban, hanem Európában, tehát Párizsban és máshol is voltak ilyen események, tehát ez fontos átgondolni. És fontos, amit elmondott, örülök annak, hogy a költségvetési szakbizottság észben tartja az elhangzottakat, de szerintem az ügynökségek megerősítése, a Europol, a Eurojust és a többi ügynökség megerősítése kiváló gondolat, és talán ezen túllépe is gondolkodhatnánk, tehát elgondolkodni azon, hogy a terrorizmus legalább néhány okával tudnánk-e kezdeni valamit, hogy miért gondolják úgy egyesek, hogy erre van szükség. Ide bejön az oktatás, a képzés, de a társadalmi kohézió is, és ezért olyan fontosak az Európai Szociális Alap és más alapok és a programok. Én a biztonságot még fontosabb prioritásként tekinteném, legalábbis ebben az évben. Én tudom, hogy fontos, de még ennél is előrébb venném a sorban vagy legalábbis a napi rend elejére tenném valahova. Egyes országok érint, jobban érintettek, mint mások, de mindig megvan ez a félelem, hogy átterjed ez a jelenség a többi országra is, tehát nagyon komolyan kell ezt venni, nagy jelentőséget kell tulajdonítani a kérdés kezelésének. Köszönöm szépen, Utrasan. Thank you very much, Mr. Köszönöm, Muresan úr, köszönöm, hogy eljött ma hozzánk és köszönöm azt is, hogy kész az együttműködésre, és meghallgatja a Nőjogi Bizottság véleményét. Ez nagyon fontos, ezért köszönettel tartozunk. Nem szeretnék sok mindent hozzátenni ahhoz, ami már elhangzott. Talán hangsúlyoznunk kellene azt, hogy a nemi szempontokat figyelembe vevő költségvetés fontos. Továbbra is egy probléma az, hogy az FC-ben ez a szempont nem érvényesül, éppen ezért ezt korrigálnunk kell, már csak azért is, mert ha megnézzük, hogyan lábalunk ki a válságból, nagyon fontos, hogy merre irányítjuk a beruházásokat, és ez azért fontos, mert kérdés, hogy a férfiak és a nők érdekeit is szolgálja-e. Éppen ezért egy általános megközelítés fontos ebből a szempontból. Örülöttem, amikor azt hallottam, hogy az intézet költségvetése növekedni fog. Úgy gondolom, hogy ez olyas valami, amit a szakbizottságunk fontosnak tart. Én személy szerint együttműködtem ezzel az intézettel, és úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeznek. Mindenképpen támogatnunk kell a fellépésüket a nemek közti egyenlőség előmozdítása szempontjából nagyon komoly kihívások előtt állunk, tehát egy ilyen intézet működésére mindenképpen szükségünk van. És az utolsó gondolatom azzal kapcsolatos, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell az unión kívüli nők helyzetét is. A Trump közigazgatását hozott döntések aggasztóak, illetve a reproduktív jogokkal foglalkozó civil szervezetek támogatásának megvonása. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak itt tennie kell valamit, hogy támogassa ezt a fellépést, ezeket a civil szervezeteket, amelyek támogatását a Trump közigazgatás megvonta. Köszönöm szépen, úr. Oui, merci. Moi, je suis pas un spécialiste du igen, köszönöm, elnök asszony. Én nem vagyok költségvetési szakember, de azért itt néhány megjegyzést hadd tegyek. Először egy baráti megjegyzésről lenne szó, kérem ne vegye rossz néven. Én gratulálok a tolmácsoknak, mert nagyon keményen kezdett. Aztán az első megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy az éghajlatváltozást figyelembe vegyük ezzel egyetértek, és szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy most jogalkotási jelentésekről cserélünk eszmét, az Energiaunióról és egyebekről, bizonyos tendenciát mutatnak ezek, nem biztos, hogy abba az irányba mennek, amelyet szeretnék. Tehát oda kellene figyelni, hogy a kettőt ugye párhuzamosan akkor hogy fogjuk tudni megoldani. Az egyikről szavazunk, utána pedig a költségvetés, amelynek ugye prioritása van arra, hogy az innovációt és az éghajlatváltozásra szembeni közémet finanszírozza. Tehát azért jó lenne, ha egy irányba menne ez a két szár, hogy ne, legyek, ne legyünk skizofrének. A másik pedig a 25%-os növekedés, a pozitív, nem tudom, hogy jól jegyeztem el fel, gondolom, hogy mindennyi, mindenütt ugyanaz a helyzet, az intézmények, az infrastruktúrák, amelyeknek valóban európai alapokat kell, hogy kap, kellene, hogy kapjanak, arra panaszkodnak, hogy a kifizetésekre mindig későn kerül sor, és ez egy valódi probléma. Tehát már eleve a pályázat benyújtása nagyon nehéz és nagyon komplikált, rengeteg munkát igényel, és akkor, hogyha ehhez még hozzájárul az is, hogy a kivizetések késedelmesek, szinte a végtelenségben nyúlik sokszor a várakozási idő, ez nagyon komoly nehézségbe sodor sok-sok pályázó, tehát itt is szükség lenne egy kis erőfeszítésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök, azt, hogy visszaadom Urasán úrnak a szót a következtetések levonására. Very much for all of the elements which Köszönöm szépen ezeket a felvetéseket. Néhány dologra szeretnék röviden kitérni, Marten úr. Valóban igaza van a e, kifizetési késedelmekkel kapcsolatban. Ez e, létezett a múltban, és az oka főleg az volt, hogy a korábbi MFF esetében a tagállamok e, kötelezettségvállásokat tettek, de amikor a második oszlopra került a sor a kifizetésekre, megpróbálták ezt a szintet a lehető legalacsonyabban tartani, tehát a rest a liquidé, a, itt egy komoly hátralék halmozódott fel, és az új MFF kezdetén 2015-ben, 16-ban elértük azt, hogy vissza tudtuk fizetni, meg ki tudtuk fizetni ezeket a számlákat, ugyanis az MFF abszorciója alacsony volt a folyamat kezdetén, de biztosítanunk kell azt, hogy ennek a ciklusnak a végén ne essünk ismét ebbe a hibába, amikor a tagállamok lehívják az összegeket, biztosítanunk kell azt, hogy kellő források állnak rendelkezésre, hogy kifizessük a számlákat. A jövő évre nézve, ugye említettem, 25% plusz, ez nagyon font, de nagyon jelentős, az elkövetkező években is ezt kellene elérnünk, de igaza van, mert a bürokratikus terhek is komolyak, nem annyira nagy, mint a kis vállalkozások számára. A nagyvállalatok tudják archiválni a dokumentumaikat, jogászokkal, könyvelőkkel dolgoznak, de a kis vállalkozók, két-három ember, hogyha az eredeti dokumentumokat négy-öt évig őrizniük kell, Számukra ez egy komoly bürokratikus terhet jelent, és ez gyakran még a vállalkozás csődjéhez is vezethet. Éppen ezért dolgozunk ezen a Költségvetési Bizottságban. A Deloitte-hoz kiadtunk egy tanulmányt az EU alapok abszorciójáról, és azt látjuk, hogy a terhek jelentősek, főleg a KKV-kra nézve, és főleg, ha a megnézzük azt, hogy még tanácsadó céghez kell folyamodniuk, egyszerűsítenünk kell a folyamatot a kis vállalkozásokra nézve, a kis programok esetében, a civil szervezetekre nézve. Ezzel foglalkozzunk a Költségvetési Bizottságban. Amit Claire Moody, Ernest Urtasun elmondott az efsz kapcsolatban, ezt feljegyzem. Igen, én is úgy gondolom, hogy a programjaink nemi vonatkozása, nemi szempontokat figyelmevő hatással jobban érezhető, akár a vállalkozók, a kutatók, a KKV-k szempontjából. Figyelembe kell ezt vennünk, és amit Claire Moody elmondott a szociális infrastruktúrával kapcsolatban, teljességgel egyetértek feljegyeztem, amit elmondott, a biztonsággal kapcsolatos megjegyzést is. Az egyik oka annak, hogy a bel- és igazságügy területén miért tartom fontosnak az ügynökségek erősítését, az pontosan az, hogy biztosítsuk a jobb információ áramlást olyan személyekről, akik emberkereskedelemmel foglalkoznak, fegyverkereskedelemmel vagy terrorista cselekményeket követnek el. Jobb biztonságot kell szavatolnunk a külső határok mentén. Ezek is olyan indokok, illetve olyan területek, ahol előrelépést érhetünk el kell, hogyha az ügynökségeket erősítjük, és ezt a jobb együttműködés árán tudjuk megtenni. A DAFNE kapcsán is történt előrelépés. Én elkötelezem magam amellett, hogy a következő költségvetésben küzdök a megfelelő finanszírozásért, a tanácssal és a bizottsággal, ahogy alakulnak majd a tárgyalások, számítok az önök véleményére, támogatására is. Szeretném tudni, hogy hogyan értékelik a helyzetet, melyek a pontos szükségletek, úgyhogy szeretném megköszönni a meghívásukat, illetve az észrevételeiket, nincs semmi az elmondottakból, amivel ne értenék egyet, ami azt hiszem, hogy nagyon pozitív, és kapcsolatban maradunk az elkövetkezendő hónapok során. Köszönöm. Köszönöm szépen az együttműködést mi is várjuk, és reméljük, hogy prioritásainkat érvényesíti majd. Köszönöm. Next point on our agenda. Következő napi rendi pontunk a szavazás. Mm. six point on the... Hatos pont. Készen állnak a szavazásra? Szavazókártya itt van? Tehát, végszavazás, munkahelyteremtés és növekedés ösztönző eszköz, egyenlőség elleni küzdelem. Agnieszka Kozdoszkarjevics asszony, a vélemény előadója. 9-es mellette, ellene, tartózkodók. Ezt sajnos gépen meg kell nézzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. It's adopted. Elfogadtuk. Tízes módosít. Részekként szavazunk két részben. Első rész mellette, ellene. Tartózkodó, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ezt is nézzük meg géppel. Megnyitom az állandó szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrznünk kell, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13 mellette, ellene Tartózkodok, elfogadtuk, 14 mellette ellene Tartózkodok, elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel ezt is, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20. Két részben. Egy mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 21 mellette ellene tartózkodók Elfogad, elvetettük 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, elbizony 26. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Preambulum 1 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosítók is vannak itt. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? A szóbelivel nincs. Akkor szavazunk róla. Részenként hozzá, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész szóbeli módosítóval kiegészítve. Nem, de második rész szóbelivel mellette, ellene, tartózkodók, kérem nézzük meg éppen. Lezárom. Hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk, öt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hét mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolc mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg a nyolcast. Lezárom. Elfogadtuk. Ennyi. Nincs végszavazás. Következő szavazás. A következő pedig jelentés a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló Európai Parlament és Tanácsi irányelv végrehajtásáról. Claire Moody a vélemény előadója, a szavazást pedig megkezdjük négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5 kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító a szóbeli kiegészítéssel. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor a 21-es módosítóról szavazunk, a szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 21-es módosítóról megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodás, 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is, 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A Tehát a 42-esre ugrunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 48-as következik két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49. Igen, megadom a szót az előadónak, mert szóbeli módosítója van. Igen, a szóbeli módosítóhoz egy szóbeli módosító. A szöveg az szerepel mindenki előtt, de kivennénk belőle azt a részt, hogy guilty of traveling abroad and returning to the EU. Ezt a részt kivennénk, tehát hogy bűnös a külföldre távozásban és aztán az EU-ban való visszatérésben és kivennénk azt, hogy from a holiday taken tehát nyara, nyaralás utazás céljából. Köszönöm, hogy az elnök van-e ellenvetés nincs, akkor ebben a formában fogunk szavazni a 49-es módosítóról, tehát az így módosított szóbeli módosítóval. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 50-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 51 itt is van egy szóbeli módosító, az előadó szóbeli módosítója. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Nincs. Akkor így módosított formában szavazunk az első részről, nem, nem az első részről, javítja magát az elnök asszony, hanem az egész módosítóról, tehát az 51-es mellett ki van. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Jön a hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 58-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette, a szóbeli módosítóval együtt természetesen. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor kérdezem, hogy ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító. Itt is van egy szóbeli módosítás. Van-e ellenvetése valakinek? Nincs, akkor szavazhatunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom tehát a szavazást a hetes módosítóról. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most pedig a véleménytervezetről így módosított formájában szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm szépen a munkát, 18 igen szavazattal, 5 tartózkodással, és nem volt ellenszavazat. Gratulálok tehát Claire Moodnak, Moody-nak az előadónak, és megköszönöm a munkát. Dear colleagues, our next meeting, don't forget. Ne felejtsék el, kérem, hogy július 12-én reggel lesz a következő ülésünk, reggel 9 órától kezdődik. Köszönöm, és lezárom a mai ülésünket. Ah, thank, uh, thank you very much for, to the interpreters, and thank you very much. Szeretnék még köszönetet mondani a tolmácsoknak és a titkárságnak, és a nagyon jó munkáért köszönöm.